Az elnök. tomorrow this parliament will vote against the persecution on sexual minorities in chechnya. holnap a parlament leszavazza a csecsenföldön eh, elkövetett eh, erőszakos cselekmények, eh, cselekmények ellen szóló állásfoglalását az áldozatok védelme érdekében.